Én azt hiszem magamból a 2017-es mentesítésből, hogy az EU hatékonyabb lett a globális szintéren. A közös külügyi, illetve biztonsági kapacitásunkat jobban használtuk föl, de azt hiszem, hogy a finanszírozásunkat nagyon át kell nézni, felül kell vizsgálni a partnerországokkal. Azt gondolják rólunk, hogy mi vagy tőlünk eh, varázs eurók érkeznek hozzájuk, de szerintem a minőségen kell javítani. Kérdésem a bizottsághoz a kiadásokkal kapcsolatban. Az EU továbbra sem látható a különböző donor pozíciókban. Hogyan lehet ezen változtatni? Hogyan lehet a partnerekkel együttműködni abban, hogy teljesítmény alapú legyen a megközelítés? Második dolog. Én főképviselő asszonytól kaptam egy levelet. Elmondani a tisztelt háznak, hogy mi történt annak érdekében, hogy az EU-s választási megfigyelők átláthatóban működjenek? Köszönöm, Deva úr, nincs itt, ezért Leontini képviseli következik a TRAN szakbizottság nevében. Köszönöm szépen, elnök úr! Az Európai Parlamentnek az a kompetenciája, hogy elfogadja a, képvis- elfogadja a mentesítést. Ez azért fontos, mert a demokratikus felügyeletet garantálni kell a polgárok számára. Ami a 2017-es év mentesítését illeti. A tengeri bizottsági ügynökség, az légi biztonsági ügynökség, a vasúti biztonsági elnökség, illetve a Cézár ügyében, a Ship Trail ügynökség ügyében. Nos, alapvetően a mentesítések a számvevőszék ajánlásain alapulnak, ez pedig kimondja azt, hogy legitim és szabályos módon, tehát szabályos és jogszerű módon történt ezeknek az ügynökségeknek a kezelése, illetve a, képvisel, illetve a költségvetés végrehajtása. Köszönöm szépen! Most Mihály Lóba hogy következik a Regi Szakbizottság nevében. Köszönöm szépen! Tisztelt biztos úr! Tisztelt, tisztelt számvevőszégi elnök úr! Tisztelt miniszter úr! A Regionális Fejlesztési Bizottság örömmel emeli ki azt, hogy a arány csökkent a területi kohéziós fejezetben. 4,8-ról 3%-ra csökkent a arány 2017-re. Nos, a hibák nagyban abból álltak, hogy olyan költségeket tüntettek fel, amelyeket nem lehetett téríteni. Nos, nagyon fontos az, hogy a hibáknak a következményeit is megpróbáljuk orvosolni. A pénzügyi keret félidős felülvizsgálatánál bizonyos lépések történtek, de azt hiszem, hogy a rugalmasságot ezen túl is növelni kell. Köszönöm szépen, most az Agri nevében Petir kollég. Úgy gondolom, hogy az Európai Unió költségeinek ellenőrzése mindenképpen garantálja az EU-s polgárok számára, hogy a nehezen megkeresett eh, és adóként befizetett pénzüket a lehető legjobban költsük el, átlátható módon, és az Európai Unió szakpolitikáinak megfelelően. Az Agri szakbizottság jelentéstevőjeként hangsúlyoznám, hogy a hibák okainak jobb azonosítása nagyon fontos a mezőgazdasági politika szempontjából. A számvevőszéknek meg kell vizsgálnia, hogy miből erednek a hibák, mert úgy gondolom, hogy a nem szándékos hibákat másként kell elbírálni, mint a rendszer szintű hibákat, amely utóbbiak esetében a rendszert kell megváltoztatni. Úgy gondolom, hogy a közös agrárpolitika rengeteg munkavállalóra van hatással, ezért mindenképpen fontos, hogy a hibákat mielőbb feltárjuk, és hogy azok arányát csökkentsük. Köszönöm. A halászati bizottság képviselői következnek, Kadek úr az első egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. A halászati bizottság idén is megadta véleményét a, a, vég, a mentesítéssel kapcsolatban. A számvevőszék jelentéséből indultunk ide, ott nem voltak a DJ Mare működésével kapcsolatban különösebb megjegyzések. A halászat, a környezetvédelem, a vidékfejlesztés re vonatkozóan úgy gondolom, hogy külön lebontásban kéne megadni a hibaránt, ez sokat segítene abban, hogy jobban rálássunk ezekre, ezeknek a területeknek a teljesítményére. Bizonyos esetekben azonban a tagállamok kezelésével kapcsolatban me- problémák merülnek fel. Köszönöm, Blanco López úr következik. Köszönöm szépen! A halászati ügynökség példás módon hajtja végre a költségvetést. Mindent megtesz azért, hogy fenntartható módon lehessen a halászati tevékenységet végezni, illetve a, hal- a közös halászati politikai célkitűzéseit próbálja végrehajtani. A halászat általában bonyolult tevékenység, most még inkább az. Például a Brexit is bonyolítja a helyzetet, a új halászati politika megvalósítása, az új technikai intézkedések, avagy a klímaváltozás hatása, ezek a tényezők azt gondolom, hogy indokoltát teszik, hogy prioritási szakpolitikát alakítsunk ki. Galícia a legfontosabb halászati régió Európában. Mi erős halászati politikát kérünk, amely megfelelően van dotálva, ahol, ami nem apró pénz. Ezért álltam ki eddigi parlamenti munkám során. Azt gondolom, hogy ez lenne egyedül igazságos. Köszönöm szépen, Zdrajevski kolléga következik a Kulcok Bizottság nevében. Köszönöm szépen. A Kulturális Bizottság nevében két dologra szeretném felhívni a figyelmet. A költségvetési vonzatokra és a mentesítési aspektusokra. Az Erasmus Plus <clears throat> végrehajtási hatékonysága nőtt, és 30 éve pozitív történet ez az Erasmus Plus. 9 millió diák vett összesen részt rajta. Ez nagy eredmény. A Kreatív Európa program. kursach na poziomie około 20-21% cały czas is sikeres volt, de az abszorpciós arány alacsony maradt a tagállamokban. Mintha ezt a programot a tagállamok nem becsülnék eléggé. Franz úr kap a Libe Bizottságtól szót. Köszönöm, kollégák! Mint tanácskozó bizottság, mi a LIBE vonatkozású ügynökségeket értékeltük. Valamennyi ügynökség mentesítését jóvá tudjuk hagyni, és javasoljuk, de sajnálatos, hogy az ügynökségeknél pénzhiány miatt egyes ügynökségek egyes EPSZO munkahelyeket meg sem tudnak jelentetni. Ez egy zökkenő. Az Eulíza és az Iazó a közbeszerzések területén sok hibát mutatott. Sajnos egyre több és külső szakértői testületet kell megkérni a munkák elvégzésére a hiány miatt. Három ilyen állandóan jelentkező külső szolgáltató van. Köszönjük szépen, az elnök félbeszakítja a felszólalót. Most a Nőjogi Bizottságtól Björk kolléga kap szót. Köszönöm, elnök úr. A nők egyenjogúságát minden mentesítési jelentésben meg kell vizsgálni. Ha azonban szigorúak vagyunk, és komolyan vesszük a munkánkat, akkor azt kell, hogy kimondjuk, hogy az egyenlő esélyek területén, az ügynökségeknél nagyon hátul kullogunk. Óriási különbségek vannak a női és férfi álláshelyek számában, illetve az elérhető karrier célok tekintetében. Szeretnénk sokkal koncentráltabban olyan intézkedéseket végrehajtani, amelyek valós változásokat generálnak az ügynökségek személy összetételében. Ha az EU intézményein belül nem tudjuk megvalósítani a nők egyenjogúságát, akkor hogy tudjuk az intézményeken kívül? Elnök, köszönjük szépen. Most az egyes frakciók felszólalói jönnek, másfél percben Gressle asszonynak adok szót. Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen, és köszönöm a tanács elnökségének is, hogy eljött, és hogy véleményt is formált. Mert ha a párbeszédet folytatni akarjuk, akkor fontos, hogy a tanácssal is állandóan kapcsolatban legyünk a mentesítések kapcsán. Biztos úr, köszönöm ennek az utolsó szavakat. Én is és én tímem is köszöni az ön csapatának a hatalmas munkát, amit a mentesítése kapcsán elvégeztek. Amit elmondott hibák területén, a kiírásokat, a közbeszerzéseket, a főtitkár felelősségét, ezek még kérdőjeles területek, de szerintem még ebben az időszakban lezárhatók lesznek. Az INCU tekintetében pedig meglepett engem legalábbis, hogy csak most értesültünk a bírósági eljárás új fázisáról. Örülök, hogy ez zajlik, de hogy lehet az, hogy egy-egy ilyen baleset sokáig fedett marad? Ez ijesztő a transzparencia szempontjából, és az első körben a bíróságon nem véletlenül született az a döntés, ami köszönöm a számvevőszéknek, hogy eddig is kiválóan együttműködött velünk, és a jövőben is remélhetőleg így fog tenni. Köszönöm most a szociális frakció nevében, Párnyó úr. 2017-ben egyértelmű előrépés történt a mentesítéssel kapcsolatban, például az internetes parlamenti megnyilvánulásoknál sokkal nagyobb az átláthatóság, aztán, az, a lát, aztán a látogatókkal kapcsolatban is a biztonság biztonsággal kapcsolatban is, például a brit parlamenti dolgozókra vonatkozóan aztán megtörtént ez, a változások, előrelépések történtek a gyakornokokkal kapcsolatban, de még sok mindent kell tennünk, például a magánfinanszírozás a pártok számára, ez nem elfogadható, vagy a klímaváltozás, a környezetvédelmi elleni harc, az normális, hogy a Bayer például, vagy a Monsanto finanszíroz valakit, és ilyen tényképpen harcol valaki a környezet szennyezés ellen. Remélem, hogy a 30-as módosítót, amit beterjesztettünk ebben a témában, majd támogatásra talál. Második észrevételem, elnézést, kedves kolléga, szakítja félbe hozzászólt az elnök, elnézést, le, másfél perce volt. Elnézést, tehát úgy gondolom, hogy az aklatás elleni bizottság felállítása nem elegendő, ennél többet kell tennünk, erre vonatkozóan is van egy módosítónk, én és a Szenderrel, a zöldekkel, illetve a Gújéval. Köszönöm szépen, elnök úr! Elnézést még egyszer, mondja az elnök, azt hittem csak egy perce volt. Csarnecki úr következik egy percre. Mielőtt hozzászól, hadd mondjam el még egyszer, hogy miután nagy késésben vagyunk, kékkártyás kérdéseket sem fogok engedélyezni. Parancsoljon Csárnecki úr. Panie Przewodniczący Rady, a e, takie poczucie... Köszönöm szépen, tisztelt elnökök, tisztelt kollégák. Dejavőm van. Minden egyes évben találkozunk itt, és megállapítjuk, hogy a tanácssal való együttműködés nem elégséges. Mint hogy egy végtelen történet részesei lennénk. Újra és újra ugyanaz hangzik el, ugyanazt hallgatjuk meg, semmiféle áttörés nincs. Erről most többet nem is mondanék, de úgy gondolom, hogy ez hallatlan. Szólnék most az Európai Bizottságról néhány szót, illetve a migrációs és menekültügyi alappal kapcsolatosan szólnék hozzá, valamint az internetbiztonsággal kapcsolatban létrehozott alapról. Mindenképpen javítani kell a hibarány helyzetén a, és a tanácsban uralkodó állapotok elfogadhatatlanok. Dlabajova asszony a következő másfél percre. Köszönöm szépen, elnök úr! Hadd mondjak néhány szót az Európai Bizottsággal kapcsolatosan. Szeretném megköszönni az Európai Bizottsággal kapcsolatos mentesítés jelentéstevőjének, Ines Ayala Sandernek a munkát, és hogy a mentesítéssel kapcsolatos megítélést is megváltoztatta. Meg kell találnunk a hibákat, a hiányosságokat, a visszásságokat, ezeket fel kell számolnunk, a megelőző intézkedésekre is szükség van, de hangsúlyozni kell, hogy az Európai Unió összköltségvetésének mindössze 3%-áról beszélünk, Ami a hibákat illeti, ez azt jelenti, hogy a költségvetés 97%-át sikerült megfelelően végrehajtani eredményesen és a közös céljaink érdekében. Úgy gondolom, ez nagyon fontos eredmény, ezt mindenképpen ilyenként kell bemutatnunk a polgárok előtt. 2014 óta azon dolgozom, hogy a mentesítés az adófizetők pénzével kapcsolatos tevékenységünk egyik legfontosabb része legyen. A hatékonyságra és a hibák elkerülésére kell összpontosítanunk, valamint a tényekre, és nem szabad visszaélnünk a mentesítéssel, nem szabad jövőbeni eseményeket előrevetítenünk, ezeknek semmi helyük nincs itt a vitában. A zöldek részéről Stász képviselő következik. Köszönöm szépen, Tisztelt kollégák, tisztelt biztos úr, ha valaki szavahihető szeretne lenni az adófizetők pénzének felhasználásával kapcsolatban, az átláthatósággal kapcsolatban, akkor bizony először mindenkinek a saját házatáján kell rendet rakni. Elég sok furcsa dolog történt az elmúlt időszakban, például Felmájer a bizottsági főtitkár kinevezésével kapcsolatban. Az Európai Ombudsman azt mondta, hogy hogy ezzel a nagyon furcsa kinevezéssel a jogszabályalkotás határait súroltuk, erre oda kell figyelni a jövőben. Salmayer úr két olyan bizottsági ülésen is részt vett, amelyen a saját ügyével foglalkoztak. Ez azt jelenti, hogy egyrészt érintett volt, másrészt ő bírálta el, a, ő döntött bizonyos kérdésekben. Aztán Babis úr összeférhetetlenségével kapcsolatban is nagyon-nagyon komoly kérdőjelek merülnek fel. Kérdésem az, hogy hogy, hogy áll a vizsgálat a cseh köztársaságban ezen témával kapcsolatban. Kérdésem, hogy a bizottság a má- májusi választások előtt tesz-e nyilatkozatot ezzel kapcsolatban. Ami pedig a saját házunk táját illeti, én úgy gondolom, hogy mindenképpen bizonyos dolgokat felül kell vizsgálni, például a költségek elszámolásával kapcsolatban az el nem költött összegeket vissza kell utalni az Európai Parlamentnek. Fontos, hogy megfelelő ellenőrzések legyenek. Úgy gondolom, hogy az, EU, hogy az európai képviselőknek a költségeiket évente, költségekről évente be kell számolni. De jó képviselő következik. Köszönöm szépen! A parlament mentesítésével kapcsolatban szeretnék mondani egy-két dolgot. Az, az Európai Történelem házával kapcsolatban, illetve a parlamentáriummal kapcsolatban voltak bizonyos mendemondák. Azt hallottuk, hogy a ott dolgozók minimum bért kapnak, a belgiumi megengedett legalacsonyabb fizetést, gyakorlatilag egymással is alig tudnak szót váltani. Nagyon rövid az ott dolgozók ebédi szünete. Kérdésem, hogy mi ezzel kapcsolatban a az igazság, pontosan milyen munkafeltételek alapján vették fel ezeket a dolgozókat. Az Európai Parlament nem lehet rabszolgatartó, és fontosnak tartom, hogy a bíróság lépjen. Illetve fölmerül még a kérdés az általány visszafizetések mikéntjének is vajon van-e kötelezettség a külső auditra, jelenleg nincs. Ezzel kapcsolatban módosítókat terjesztettünk be, szerintem még a mandátum lejárta előtt a bürónak foglalkozni kell ezzel. Köszönöm szépen, Buló képviselő. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr csak ismétlésképpen azoknak, akik még a valós világban laknak. A mentesítés azt jelenti, hogy a képviselők áttekintik az EU ügynökségeinek a pénzügyeit, és politikai szempontból jóvá hagyják a költést. Elvileg ezen a helyen lehetne az ügynökségek hibáit, pénzpazarlását feltárni. Most ugye elhangzott, hogy a menekültügyi ügynökség 86 millió euróval gazdálkodott, maga a számvevőszék is azt mondta, hogy ezzel nem jól gazdálkodott, és le kellett váltani vezetőket, akik pénzt loptak és zaklatták a beosztottjaikat. Ha az Európai Parlament költségvetését nézzük, két milliárd euróval nőtt a parlament költségvetése 2020-ra, és 3 milliót költünk a média kapcsolatokra a tagállamokkal való barátkozás jegyében a parlamenti választások előtt. Ez az állam által finanszírozott propaganda gépezet az, ami miatt amitől szeretném megvédeni a mi adófizetőinket. A Brexit ö, ö, nagy ö, csalása mellett minket még arra kényszerítenek, hogy milliókkal járuljunk hozzá az adófizetőink segítségével, 39 milliárddal összesen ennek az intézménynek a működéséhez. Ezt nem tudjuk vállalni. Az EU ügynökségek helyett demokratikusan választott nemzeti kormányok hatóságainak működésére lenne szükség. Most Csokka úrnak adok szót az ilyen frakciótól. Qualsiasi persona dotata di Aki jó érzésű ember, akinek van család fői érzése, az megtartaná a mentesítés kiadásait, és rendkívül sok pazarlástól megszabadulna. Pazarlásról van szó. Kezdjük a plen- ez egész plenáris nem lenne elég, hogy elmondjam, hogy mennyi pazarlásról beszélhetünk, tehát jó érzésű emberekről van itt nyilván szó, itt a körünkben is. Jó lenne, hogyha egy kicsit sikerülne elérni az, hogy mindenki ezt beemelni a tudatába. 48 napig vagyunk itt egy évben Strasbourgban, az év többi részében üresen áll ez a, üresen áll ez az épület. Strasbourgba, Brüsszelbe, Brüsszelbe, Strasbourgba, közlekedünk folytonosan, ez hihetetlenül nagy széndiokszid kibocsátást is jelent, hogyha 40%-kal szeretnénk csökkenteni a légszennyezést, akkor miért teszi ezt az Európai Parlament? Aztán 9 millió az európai történet házárat. Év, naponta 200 ember keresi csak fel. Vagy az EMA székhelye 500 milliót kap. 2000-ig, 2039-ig ki kell üríteni ezt a székhelyet, ez is több milliós pazarlás. Aztán administratív költségek, ez is millióban mér, mérhető, de még ez sem elég a nőknek. Három 33 millió eurót költenének a választási kampányra, tehát a választások reklámozására. Kérem szépen, ez mekkora pazarlás? Nem tudom, hogy valaki úgy gondolta el, hogy a múltban az európai népek mennyire, mennyire érdemesítik az európai választásokat. Ez egy költöztetéskor használt doboz, az elnök felbeszakítja a hozzászól. Köszönjük szépen, lejárt az ideje. Másfél perc lett volna, két percet beszélt már így is. Gyekovszki úr kap másfél percet. Tisztelt biztos úr! Ön most nem Figyel, kérem figyeljen. Számvevőszéki munkatársak, én örülök, hogy támogathattam valamennyi közös ügynökség mentesítését, és elmondhatom, hogy ezek a jelentések kiegyensúlyozottak voltak. A joint undertaking különösen a kutatási know-how fejlesztési innovatív területeken volt működőképes, és az EU kutatási stratégiáját jelentősen megerősítette a tagállami mandátumok is erősödtek ezáltal. Ahhoz, hogy a tagállamokkal az együttműködést és a tudásközpontokkal együttműködését erősíteni tudjuk, biztos úr továbbra sem hallgat, azért egy kérdést meg kell válaszolnunk, mégpedig az érdekösszefonódások kiküszöbölésének kérdését. Stász asszony három fontos kérdést tett föl, én csak egyet ismételnék meg ezek közül. Ha figyelne rám a biztos, de nem figyel. Hajlandó lesz-e foglalkozni a legmagasabb posztokon szolgáló politikusok érdekösszeegyeztethetetlenségével kapcsolatos ügyekben, aki a biztos úr nem hallgatott meg engem. Jó napot kívánok! Engedjék meg, hogy megköszönjem az előadóknak a együttműködést. Én voltam az árnyék előadója a Joint Undertakingek dossziéjának, ahol kiderült, hogy a belső szervezés, belső ellenőrzés sokat javult. De még mindig van néhány végrehajtási akadozás a 2020-as Horizon program végrehajtása területén különösen. Az európai költségvetés érdekeit azonban sikerült megvédeni. És ezen vállalkozásoknak a magas hozzáadott értékére is fényderült. Örülök, hogy meg tudtuk nekik adni jó lelkiismerettel a mentesítést. Köszönöm szépen a szót. Az érdek összefonódások kiküszöbölése valóban izgalmas kérdés. 2012-ben írt már erről a kérdésről a számvevőszék egy jelentést, de akkor még ezek az adatok nem voltak nyilvánosak. Azóta változtak az idők, ugyanakkor a számvevőszék nem írt újabb jelentést ugyanerről a témáról, és jó lenne, hogyha megjelenne egy ilyen elemzés. Az új ö, légikikötők, gyógyszerek ö, tükrében Biztos, hogy újra szükséges lenne egy ilyen elemzés, egy ágazati szintre lebontott elemzés, amely objektív kritériumok alapján független szakértői vélemények bevonásával készül. Az ügynökségeknél mindig azt mondják, hogy nekem nincs semmilyen összefonódásom, legfeljebb a főnöknek, aztán a főnökök is ugyanezt mondják. Ezt külső független elemzéseknek kéne kimutatni, hogy Elvette az elnök. Mikrofont Ali úrnak adom meg a szót, kérem máskor tartsa be felszólalás idejét. Köszönöm szépen, elnök úr, Léne elnök úr, Öttinger biztos úr. Gratulálni szeretnék az Európai Parlament és az ügynökségek mentesítéséhez. Ezek olyan intézmények, amelyeknek műnő, működése az európai állampolgárok mindennapját befolyásolja, és ők ez alapján döntenek arról, hogy hatékonynak tartják-e a jogalkotást. 2,24 milliárd eurós kifizetési kötelezettséggel rendelkeznek ezek az ügynökségek, és nagyon fontos, hogy a számvevőszék a kifizetések legalitását, jogszerűségét megerősítette. Ugyanakkor a közbeszerzési eljárások és az információs technológia alkalmazása tekintetében ki kell hajtani, hogy el kell mélyíteni az együttműködést, és a láthatóbbá kell tenni, láthatóbbá kell tenni a döntéseket. Ezen felül a hozzáadott európai értéket is meg kell erősíteni. Az Európai Parlamentnek pozitív a hozzáállása. A 2017-es évek teljesítése megfelelő eredményekre vezetett. A költségvetés 99%-át odaítélték, és csak 1%-át nem lehetett kifizetni. A parlament prioritásait figyelembe vették. A 2017-es év alatt javasolt módosítások segítettek eh, a köszönöm kollega, mondja az elnök, ez már lényegesen túllépte a felszólalás idejét. Tarandúr, egy percben. Uh, thank you. I will speak only about the parliament. Köszönöm szépen a parlamentről, magáról szeretnék beszélni. Mindenki tudja, hogy a zöldek az általános költség támogatással kapcsolatosan kritikusak. Ezt nem ismétlem meg. A 2017-es év inter beszervezte a sofőrszolgálatot, de nem szól a beszámoló arról, hogy milyen kritikus volt a vita, de azt kell mondanunk, hogy az új rendszer működik, autó környezetbarát autók, de persze amikor Brüsszelből, Strasbourgba üresen jönnek le ezek az autók, ez nem elfogadható. Egy-két aldés kollega persze kritikusan fogalmazott ezzel kapcsolatban, de Ferhofstadt úr belga maga, hát járjon elő jó példával. Andrei Platonovot szeretném idézni, hogyha Kubernemovban költötték el a pénzt, akkor ez egy jól elköltött pénz volt. Köszönöm, Flanagan képviselő. Köszönöm. A mi feladatunk az, hogy lépjünk fel eh, a költségvetések utolsó őrzőjeként. Ez a jelentés minden évben összegzés ennek a munkának, és nagyon örülök annak, hogy én, mint mindig, a mentesítés ellen fogok szavazni a 2017-es évre nézve, viszont ezt a jelentést meg fogom szavazni, amely a közös munkák eredmény a frakciók részéről. Aja Szender eh, a eh, csapata munkája, akik az eredeti tervezetet eh, mutatták be, és nagyon felren jártak el a kompromisszumos módosítókkal. Nem minden rózsás, azonban az Európai szemvevőszéknek jelentős feladata van az Európai Unió állását illetően. Nagyon fontos, hogy átlátható legyen ez a folyamat. 2000 15 esetében mindez nem átláthatóság volt. A hiba arány korrekciós szám volt a legsúlyosabb probléma, nem szeretnék most részletekben elmerülni, fontos ezeket korrigálni. Köszönöm szépen, Franka képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm számvevőszéki elnök úr, tisztelt képviselők. Én az egyéb intézmények tekintetében dolgoztam ezen az jelentésen, és azt gondolom, hogy azok a módosítások, amelyeket beterjesztettünk, javítják az egyéb intézmények, szervezetek, illetve a külügyi szolgálat helyzetét. Azt gondolom, hogy a mentesítésről szóló vitát nem szabad csatamezővé alakítani, ahol politikai támadásokat kell egymás ellen intézni, különösen a választások előtt. Én azt gondolom, hogy a mentesítéssel kapcsolatos feladatunk az az, hogy a költségvetés esetleges szabálytalan végrehajtására fényderítsünk. Nagyon fontos tehát, hogy az egészséges költségvetés kezelés szempontjait tartjuk szem előtt. Szeretnék emlékeztetni, hogy a bizottság főtitkárát 2018. februárjában nevezték ki, áprilisban a parlament állásfoglalást fogadott el, most azonban a 2017-es évvel kapcsolatos mentesítésről beszélünk tehát nem vágnak egybe a dolgok, egyetértek több kollégával is, hogy valóban a parlament feladata az elszámolás jóváhagyása, de ezt gondolom, hogy nagyobb morális hitelességgel, illetve legitimitással rendelkeznénk, hogyha valóban a kinevezési a kinevezési politikánkban a saját példával járnánk elő. Köszönöm szépen, Csinicsi asszony, egy perc. Grazie, Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, számbevőszéki elnök úr. Meg szeretném köszönni minden kollégának azt a kitűnő munkát, amelyet a 2017-es mentesítés során végeztünk. És röviden az belügyi és az igazságszolgáltatás ügynökségről szeretnék beszélni. Folyamatosan változik a helyzete, amelyre az igazságszolgáltatás, a migráció és az alapjogok támogatása területén választ kell adni. A Eurojust már most is fontos szerepet játszik a határokon átnyúló bűncselekmények elleni fellépésben, és a jövendőben felállítandó Európai Ügyös Ügynökség hozzájárul majd ahhoz, hogy még hatékonyabban lépjünk fel a ilyen bűncselekmények ellen. Éppen ezért meggyőződéssel támogatom ezen ügynökségek mentesítését, hiszen úgy gondolom, hogy a mérlegek átlátható és tiszta a elengedhetetlen feltétel annak érdekében, hogy az állampolgárok támogassák a működésünket. Köszönöm Fitt úr egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetlen kérdést szeretnék felvetni, mégpedig azt a gyógyszerészeti ügynökség kapcsán. Nagyon vitatható döntéseket hoztak azáltal, hogy Hollandiába, Amsterdamba tették a székhelyet. Itt épül most egy új központja, ugyanakkor Milánóban pedig már kész volt a központ, csak be kellett volna költözni. Hát <clears throat> ez elképzelhetetlen ez a történet. Ez a döntés, amelyet um, ugyanakkor az is elképzelhető, hogy 400 ezer, 460 millió euró bért kell fizetnie Londonban ennek az ügynökségnek. Ez nem elképzelhető, ez nagyon súlyos következményekkel jár. Azt kell, hogy mondjam, hogy az állampolgárok, az adófizetőknek ez egy pofonnal ér fel. Köszönöm. Egy percben Zeller képviselő. Köszönöm elnök úr, tisztelt biztos úr, kedves Léne úr, az Európai fejlesztési alap 60 eh, éves történelemre tekintett vissza, a 11. fejlesztési alap és a 9. és 10. Eh, és a katonai megállapodáshoz kötöttek, a következő évben eh, jár ez le még nem tisztázott a megállapodás jövőre, éppen ezért nagyon fontos az európai fejlesztés jövőre elgondolkodni. Én azt gondolom, hogy ez az alap megérdemli a külön státú, illetve hogy fontos, hogy ezt elveszíts az EU-s költségvetésben, éppen azért, mert a programok céljai nem lehetett gyakran elérni, a hibák a megvalósításnál aránytalan magasak voltak, ahogy ezt a szemvőszék megállapította, és az elmúlt időszakban az alap új pénzügyi eszközök forrásává és vagyonkezelő eh, intézmények eh, eszközévé vált. Az EU fejlesztési politikájának hatékonyságát ezzel nem eh, javították. Üdvözlöm a bizottság erőfeszítéseit, mi szerint ez az alap kerüljön át a költségvetésbe azért, hogy a parlamenti ellenőrzés megvalósulja. Andri úr másfél percben parancsoljon. Kapcsolj be a mikrofont, kérem. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Elmájer esetre emlékeztetnénk a képviselőkövállásáról, illetve a tisztviselőkövállásáról szóló 11. cikkel az szerepel, hogy nem kezelhet egy tisztviselő olyan ügyet, amelyben személyes érdekeltsége van. Mindannyian tudjuk azt, hogy Zelmayer úr kinevezése a főtitkár az Európai Bizottságban nagyon vitatott volt, Kérdéseket fogalmaztunk itt meg a kinevezések kapcsán. 2018. március 24-én volt egy ülés Juncker elnök kabinetjével, amelyen ő részt vett, szeméről részt vett. A válaszai nem voltak kielégítőek. 61 kérdést tettünk fel, és 2018. április másodikáján volt egy új ülés, amikor ismét Jávor számájára új. Nagyon fontos, hogy az ellenőrzést komolyan gyakoroljunk. Fontosnak tartom azt, hogy a Juncker elnök az elnökök értekezetén megmagyarázza mindent, és egy vizsgálóbizottság álljon fel ezzel az ügyel kapcsolatban. Elnök úr, azt javaslom, hogy Zelmeyer úrát függesszék fel funkciójával hiszen ez az intézményünk belső szabályainak nem felel meg. Köszönöm szépen. A spontán hozzászólások köre következik. Porcsák úr egy percben először. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy megadta a szót. Szeretném elmondani, hogy támogatom a mentesítést, és azt gondolom, hogy kiváló munkát végeztek a jelentéssel. Két és fél milliárd euróról beszélünk, amelyek a szociális vállalkozások érdekeit szolgálják, a végrehajtástron még lehetne javítani, különösen az informatikai ágazatot illetően. Az európai hozzáadott érték azonban a szociális vállalkozások esetében megállapítása és megerősítése került az összeférhetetlenséget is figyelembe kell venni. Egyes miniszterelnökök, például Cseh gondolhatunk, őket nagy érdeklődés fűzi az ügynökségekhez, ugyanis vannak olyan ügynökségi projektek, amelyek olyan embereket alkalmaznak, akik a magánszektorral nagyon is összefonódnak. Átláthatatlan ez a folyamat, és szeretném tudni, hogy a bizottság mit tesz ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen, ahogyan jeleztem, hamarosan 5 óra, úgyhogy nagyon örülnék neki, hogy ha a hozzászólások lehetőleg rövidebbek lennének. Léne úr, öné a szó. Herr Präsident. Elnök úr, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők! Először is meg szeretném köszönni ezt az érdekes vitát és a sok érdekes felvetést. Szorít az idő, úgyhogy csak két szempontra szeretnék szorítkozni. Az egyik az összeférhetetlenség, illetve az eti- etikai kérdések. Makovály asszony támogatom, hogy, mint, hogy az egyik kamar ezzel a kérdéssel foglalkozik, az etikai szabályokkal foglalkozik az intézményeken belül, és ezt a be, ezt a vizsgálatot még nyár előtt bemújtatják, és egy peer review-t, egy társértékelést még a nyári szünet előtt a magunk intézményével szemben is végrehajtunk, illetve bennünket is ellenőriznek majd. Másodszorban még több a költségvetés még több területén kérik, hogy csökkentsük a hiba százalékot. Nyomatékkal mondom, hogy erre nem lesz lehetőség. Ennek semmi értelmesen volna. Mi az error rate? Ez egy statisztikai, matematikai módszer, amelyel egy bizonyos hiba százalék valószínűségét mutatjuk föl, azáltal, hogy az egész európai költségvetés mintegy ezer tranzakcióját megvizsgáljuk a hibás eredmények alapján, egy valószínűsítési számítást hajtunk végre. 2017-re azt mondtuk, hogy a valószínű fél hiba százalék 2,4 százalék. 95 százalékos valószínűséggel plusz egy, mínusz egy tolerancia határral. Tehát valahol 1,4 és 3,4 százalék között jelentkezik ez. Tehát, hogyha kisebb területekre bontjuk ezt le, a kisebb területeken még sokkal kisebb az adatállomány, akkor e, e, így a hiba százalék pontossága egyre kisebb lesz. Mondjuk az adminisztratív területe 0,9 vagy 0,5 a hiba százalék, akkor ez egy tiszta becslés a valós hiba százalék lehet, hogy fölötte lesz ennek, lehet, hogy alatta lesz ennek. Ebben a statisztikai zónában nincs értelme pontosabb megállapításokat tenni, hiszen olyan ráfordításokat igényelne ez, amely semmilyen módon nem állna arányban az eredménnyel. 40-50 százalék ennyit tudunk tenni a forrásainkkal, az erőforrásainkkal, többet nem fogunk tudni tenni. Ezt válaszként el kell mondanom arra a mindig újton újra megismételt óhajra, hogy még többet tegyünk, még jobban szorítsuk le a hibaszázalékot matematikailag, statisztikailag, erre nincsen lehetőségünk, egész egyszerűen, mert ez kicsúszna a valószínűség alól. Köszönöm, biztos úr, öné szó. Köszönöm szépen, tisztelt képviselők! Három felszólaláshoz, illetve véleményhez szeretnék hozzászólni. Egy, egyrészt a konflikt of interest, vagy az összeférhetetlenség kérdésére, illetve a cseh köztársaságra feltett kérdésre válaszolnék. Januárban a DG Regio, a DG Agri a DG Employment szakértői elutaztak Parágában, és átfogó módon megvizsgálták a dokumentumokat, a számadatokat, az adatokat és a esetek lefolyását megvizsgálták. A szakértők most átfogólag értékelik ezeket az anyagokat. Megkértem kollégáimat, fő, titká, fő igazgatókat, hogy olyan intenzíven, amennyire erre szükség van, és olyan átfogóan, amennyire csak lehetséges végezzék a vizsgálatokat. Nem tudok határidőt mondani, itt az alaposság eh, fontosabb, mint a, a sietőség, a tempó. De annyit mondhatok, hogy néhány héten belül mégpedig április 15-én Frankfurt, Strasbourgban az Költségvetési Ellenőrzési Bizottságnak átfogó köztes jelentést fogok adni az auditok következtetéseiről és az ebből eredő lépésekről. És így igyekszünk majd ezen válaszadásom során április 15-én megválaszolni az itt még nyitott kérdéseket másodszorban. A senior manager vagy a főigazgató pozíciójának kiírása, vagy a transfer kérdéséről. Még egyszer hangsúlyozom, egy pozíció betöltéséhez két út vezet. Az egyik és a másik, amelyéről fentebb beszéltem. Mind a kettőt a belső szabályaink teszik lehetővé. Milyen oknál fogva jön létre az áthelyezés, a transfer? Két okot kell kiemelni. Egyrészt az áthelyezés egy bizottság működése elején nagyobb számban áthelyezéssel kerülnek kinevezésre a fő, fő igazgatók. Egy új bizottság ugye új főigazgatókkal dolgozik gyakran, és ilyen módon áthelyezik a bizottságon belül a senior management pozícióban dolgozó embereket. Másodszorban. Nem szigorú, merev szabályként, de mégiscsak uh, a fontos belső szabály a mobilitás. 5-6 év után az emberek a bizottságon belül munkahelyet váltanak, és ez is csak a transferrel, az áthelyezéssel működik. A tisztelt ház már panaszt tett akkor, amikor a főigazgatók 6-7-8 évig ugyanabban a pozícióban voltak. Azt kérdezték, miért nem helyezzük őket át. Nos, az áthelyezés csak transferekkel működik, áthelyezéssel működik. Illetve a rotáció csak áthelyezésekkel működhet. Persze a versengés és a kiírás, a pozíció kiírása is egy lehetőség egy pozíció betöltésére. Harmadsorban arra a kérdésre, hogy a bizottság főtitkára a tisztelt házáltal feltett számos kérdésre mit válaszolt? Nos, hát a márciusban a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságban ezt mondtam. Nagyon sok válaszhoz zéman úr válaszára volt szükség, és éppen ezért a tanácskozások egy részén részt vett. Nem azért vett részt, hogy, meg, hogy a megfogalmazásokat befolyásolja, hanem azért, hogy a válaszok tartalmát kiteljesítse. A tisztelt ház egyik kérdése az volt, hogy ö, ö, a főtitkár mióta tudott erről. 2015, 2016, 2017 óta mióta tudott erről az esetről? Nos, Ezeket a kérdéseket csak vele együtt, vagy csak általa lehetett megválaszoltatni, megválaszolni. Hogyha azt válaszoltuk volna a bizottság részéről, sajnálom, nem tudjuk. A főtitkár ugyan itt ül egy emelettel fölöttem, de nem tudok választ adni, mert nem kérdezem meg. Hát ez nem elégítette volna ki önöket ez a válasz. A tehát bevontuk a válaszadásba, de nem azért, hogy befolyásolja a válaszokat, hanem azért, hogy a konkrét válaszokkal gazdagítsa a tisztelt háznak adott választ. Köszönöm szépen, most pedig Csamba úr kap szót záró észrevételekkel. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők, köszönöm szépen ezt a nagyon érdekes eszmecserét önöknek. Nagy örömmel hallom, hogy a tanács és az Európai Parlament egyetért nagyon sok aggájjal kapcsolatban annak érdekében, hogy eh, javuljon az Európai Számvevőszék részéről az értékelés minőséges eredménye. Közös érdekünk az Európai Uniós alapok elköltésének felügyelete, és nagyon fontos, hogy, a, hogy teljes mértékben eh, vállalja minden érintett fél a felelősséget, és előrelépéseket érjünk el. Az Európai Uniós polgároknak és adófizetőknek küldött üzenet egyértelmű, alaposak vagyunk az Európai Uniós költés ellenőrzésében, biztosítjuk, hogy a költségvetés az elvárt eredményeket teljesíti. Köszönöm még egyszer a figyelmüket. Köszönöm szépen, most pedig a jelentéstevők következnek, Ejle Szender asszony két percben kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönök. Köszönöm mindenkinek ezt a nagyon gazdag vitát, és szerettem volna, ahogyan az elején elmondtam, két új eredményről, illetve pontról számolnék be. Azt hiszem, a Költségvetés Ellenőrzési Bizottság elnökét nem értettem pontosan, ő ugyanis megkérdőjelezte az ö, megszületett ö, döntést. Ahogyan tudja, a szervezetet, az ön által említett szervezetet a nagykövetek alapították Genfben annak érdekében, hogy a bombázások után, második világháborús bombázások után fel újraépíthessék építhessék a hidakat például, és pontosan ez volt ennek a célja, hogy a balkáni háború, bocsánat, a balkáni háború, nem a második világháború, a balkáni háború után az újjáépítéseket építéseket megvalósítsák. 2012-ben kezdődött meg a probléma, amikor Chainset a közvetlen eh, kedvezményezett eh, az elutasított eh, szerződések tekintetében, illetve Tanya Grüner asszony lépett az élére, az ügynökség élére, ez a Spiegelben is megjelent több cikk ezzel kapcsolatban, és nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban segíthetünk-e, vagy hogyan, milyen üzenetet küldünk azzal kapcsolatban, hogy segítünk az állampolgároknak. Úgy gondolom, Öttinger úr, amikor az alapszabályunk, amikor a házszabályunk, ami a együttdöntési eljárásban elfogadott szövegben azt mutatja, hogy a hivatalnok a tisztségviselő kötelességi ellátása során nem szabad olyan anyaggal, illetve szöveggel foglalkoznia, olyan területtel foglalkozni, amelyben személyes érdeke fűzi, például saját pénzügyi vagy családi érdeke. Szerintem amikor a bizottság a hivatalos felvetésében azt mondja, hogy Szelvájer úr és az elnök félbeszakítja. Elnézést kérek. Most Valli képviselő következik két perc. Sí, grazie. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a kollégáknak ezt a konstruktív vitát, amelyet a Költségvetési Ellenőrzés Bizottságban folytattunk le. Sok jó javaslatot fogalmaztunk meg, ugyanakkor továbbra is még sok pazarlás tanúi vagyunk, a biztosok sok privilégiummal rendelkeznek, sok költségtételt még racionalizálni lehet, ezen még munka áll előttünk. És ugyanakkor, ha megengedik, akkor a következő pénzügyi tervidőszak kapcsán ki kell emelnem, hogy az olyan országokban, mint Németország, Franciaország, Olaszország, csökkenőben van az ipari termelés, éppen ezért a stabilitási paktumban megfogalmazott sarokszámokat érdemes volna átgondolni, hiszen a beruházások, amelyek az európai költségvetésből kerülnek finanszírozásra, fontos, hogy valóban fenntartható fejlődést biztosítsanak. Köszönöm, Schmidt úr, kettő percben. Danke, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen, elnök úr, csak nagyon röviden örülnék annak, hogyha a kokobusz szerepét minden kolléga elismerni és komolyan venné, mint eddig ez érzékelhető volt, a kokobú javaslatait, ajánlásait megvalósítanák és komolyan vennék, örülnék annak, hogyha a kollégák nem azért szólnának fel, hogy magukat helyezzék előtérbe, fontos témáknál, a költségvetés kapcsán fontos ezeket a témákat komolyan megvitatni, és meg kell próbálni a legjobbat kihozni, illetve a kollégák számára is a különböző területeken. Köszönöm szépen, Kún úr, két percen köszönöm szépen, elnök úr, nagyon rövid leszek. Gratulálni szeretnék a kollégáknak, nagyon jó volt az együttműködés, illetve minden érintetnek köszönöm a közös munkát, és a titkárságnak is. Két percben Szarvamá úr parancsoljon a végső megjegyzésekhez, szót kap. Köszönöm, elnök úr, csak nagyon röviden, mivel a kollégák lassan megérkeznek a, a, a szavazásra, és én népszerű szeretnék maradni. A mentesítés egy nagyon-nagyon komoly ügy, és nem a brexit támogatókról szól, anti európai hangokról, európai hangokról, és arról, hogy az adófizető pénzét pazaroljuk, ennek pont az ellenkezője az igaz. Azért vagyunk itt, hogy ellenőrizzük és felügyeljük azt, hogy a közös pénzeink hogyan kerülnek el költésre. Köszönöm. Az utolsó eh, hozzászóló Szabajdov asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönetet szeretnék mondani az árnyék jelentéstevőknek, és meg szeretném ismételni azt, hogy uh, nagyon fontos a további tudáshoz, innovációhoz hozzájárulni, nagyon fontos uh, a KKV-k szerepének erősítése, a kutatás és innováció nem lehet csak a nagy vállalkozások feladata, a kutatásfejlesztés kulcsfontosságú, nagyon fontos eh, mindezt eh, erősíteni a szociális vállalkozások kapcsán. Emlékezzünk a egyhangú szavazás eredményére és az Európai Parlamentet. Arra kérem, hogy fogadja el a mentesítés, kedves kollégák, a közös vitet ezzel lezárjuk. 5 perc, 5, 25 másodperc, szóval 5 órakor folytatjuk a szavazással.